Uh, good afternoon, colleagues, and welcome back to our committee. Um, I'm very pleased. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Nagyon örülök, hogy a Máltai elnökséget köszönhetem körünkben, George Vella személyében, aki külügyminiszter Máltán, és velünk ő most a Máltai elnökség prioritásairól fog beszélni a humanitárius segítségnyújtás terén. Egyébként az Európai Parlament tagja is volt a csatlakozás idején. Még az Európai Konventben dolgoztunk együtt. Hát lehet, hogy jobb, hogyha az Európai Alkotmányról minél kevesebbet mondunk, úgyhogy nem is fogok részletekbe bocsátkozni, de sok szeretettel köszöntjük itt, nagyon nagy örömmel üdvözlöm. Köszönjük, hogy eljött Vella úr. Tehát, ahogy mondtam, ma délután a humanitárius segítségnyújtásról fogunk beszélni, és hogyha a körülöttünk lévő világra tekintünk, akkor azt hiszem mindenki ugyan ezen a véleményen van, bármikor is elnököltem, állandóan napirendi kérdésem voltak a humanitárius igények, az Európai Unióban is szükség van humanitárius segítségnyújtásra a migrációs válságból fakadóan Görögországban és más tagállamokban, a balkáni régióban, és természetesen a szíriai, jemen, dél-szudáni, nigériai, afganisztáni konfliktusokról sem szabad megfeledkezni. Ezeken a területeken is cselekvésre van szükség, tehát nagy nyomás gyakorol ez a humanitárius segítségnyújtásra rendelkezésre álló költségvetésre. Úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk, hogy mik a Máltai elnökség prioritásai, és az elkövetkezendő hat hónapban hogyan kívánnak ezekkel a válsághelyzetekkel szembenézni, hogyan tudunk könnyíteni az emberi szenvedésen, és hogyan tudjuk a humanitárius munkánkat jobban a segítségnyújtáshoz, a fejlesztési segítségnyújtáshoz igazítani. Ezzel át is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedje meg először is, hogy hivatalosan is gratuláljak önnek a szakbizottság elnöki posztjára való újraválasztásához. Máltai úr fogom a beszédem első felét megtartani, és utána majd angol nyelvre váltok. Európa sokáig a reménységet jelentette, a jólét, a béke példája volt, és ez az európai projekt úttörőjének köszönhető az ő munkájuk eredménye. Volt szkepticizmus is azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán működhet -e ez, és hogy mennyit lehet így elérni. Azonban az európai projekt 60. évfordulóján most Máltáé a feladat, hogy az Európai Unió tanácsát vezesse, és most olyan időszakba jutottunk, ahol az elmúlt 60 évet kell, hogy áttekintsük, felmérnünk, felmérjük, hogy mit értünk el, és megvéde, megvéde, meg kell védenünk ezeket a vívmányokat, garantálni azt, hogy az állampolgárok élvezhessék ezeknek az előnyeit. Sokszor elfelejtjük egyébként, hogy milyen előnyöket hozott az európai projekt. Az Európai Unió belüli fejlemények és EU-n kívüli fejlemények is bemutatták, hogy cselekedni kell, hogy az állampolgárainkhoz közelebb kell kerüljünk, és hogy hatékonyan kell kommunikálni az intézkedéseket, azt, hogy jobb lehetőségeket kívánunk nekik biztosítani, és hogy el tudják érni, amire szükségünk van ezeknek a lehetőségeknek a kihasználásával. Az elmúlt évek eseményei mindannyiunkban nyomot hagytak, és sürgős a reformok iránti igény, a reformok végrehajtása az állampolgárokhoz közelebb kell, hogy kerüljünk, de az is igaz, hogy a az elmúlt év eseményei kihatottak az európai projektre magára. Málta elkötelezett emellett, és reméljük, hogy az elnökségünk munkája alatt a tanácsban végzett munkával, illetve az Európai Parlamenttel együttműködésben végzett munkával sikerül erősebbé tenni az uniót. Tudjuk, hogy a hat hónap az relatíve rövid időszak, de ambiciózusak vagyunk. Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a projektet, az európai projektet előrébb tudjuk vinni, és hitelesek legyünk, de azért reálisak vagyunk, két lábbal állunk a földön, tisztában vagyunk azzal, hogy mik a gyenge pontjaink, és hogy mik az erősségeink. Ezért őszinte közvetítőként kívánunk fellépni, semmifajta háttérben meghúzódó rejtett szándékokkal. Az együttműködés és őszinteség szellemében kívánunk dolgozni. Az a tény, hogy a miniszterelnökünk, a miniszterelnök helyettes, a pénzügyminiszter és az ellenzék vezetője, akik mindannyian egyébként európai parlamenti képviselők voltak a múltban, és én jó magam is megfigyelő voltam az Európai Parlamentben, mielőtt Málta az EU tagja lett, és aztán három hónapot eltöltöttem a parlamentben, miután csatlakoztunk, tehát ez mind-mind abban segített bennünket, hogy jobban értsük a parlamentet, a parlament működését, és jobban tudjuk segíteni azt, hogy jogalkotóként az állampolgárok érdekében tevékenykedjen. Büszkék vagyunk arra, hogy ebben az időszakban vihetjük az Európai Unió tanácsának elnökségét. Az alapelvek, a vezérelvünk az, hogy új, friss lendületet teremtsünk amely azt jelenti, hogy az állampolgárok európaiként, fogyasztóként közelebb állnak majd egymáshoz. És hat prioritást azonosítottunk be. A migráció, a biztonság, az egységes piac, a szomszédságpolitika, a szociális inklúzió és a tengerügyek. Az a véleményünk, hogy az állampolgárok aggájai jogosak, legitimek, és meg kell, hogy hallgassuk őket. Nem fogok e, részletekbe bocsátkozni ez, ezekkel a prioritásokkal kapcsolatban, hanem inkább a programunkra fogok rátérni, annak is konkrétan azokra a területeire, amelyekkel az önszakbizottsága foglalkozik. Tehát nagy örömmel e, beszélek a humanitárius segítségnyújtásról és a máltai elnökség prioritásairól. Különösképpen, hogyha látjuk az Európai Parlamentben zajló munkát és azt a figyelmet, amelyet a humanitárius segítségnyújtásra fordítanak, különösen ez a szakbizottság. Először is a trió partnereknek szeretnék köszönetet mondani a holland és szlovák kollégáinknak az erőfeszítéseikért, amelyekkel azon igyekeztek, hogy a közösen elfogadott trió programot végre tudjuk hajtani. Mi vagyunk a sorban az utolsók, a harmadik partner, és a mi feladatunk az az, hogy le záruljon a végrehajtás, tehát gyümölcsöző eredmények szülessenek. Szeretnék ennek a szakbizottságnak is köszönetet mondani a zöggenőmentes átmenetek segítéséért az elnökségek között. A hat hónapos munkánk során igyekezni fogunk, hogy folytassuk az előttünk dolgozó elnökségek munkáját. Az, hogy a globális humanitárius helyzet enyhén fogalmazva egyáltalán nem rózsás, egy alaptétel. Stephen O'Brien, az Emergency Relief koordinátora 2017-ről azt mondta, hogy a humanitárius válságok mértéke, mérete ebben az évben mindennél nagyobb, még soha nem látunk erre példát a világon. Tehát az embereknek támogatásra és szolidaritásra van szüksége sokkal jobban, mint bármikor az emberiség történetében. 33 ország érintett, és 93 millió ember él szükségben. Ez azt jelenti, hogy globálisan több mint 120 millió embert érintenek a konfliktusok, a hontalanság, a természeti katasztrófák, illetve a kiszolgáltatottság. És valóban O'Brien úr beslései szerint a világ súlyos válságokkal néz szembe, és 22,2 milliárdos támogatásra van szükség ahhoz, hogy a legkiszolgáltatottabb 93 millió embert támogatni tudjuk. Az ember által okozott katasztrófák és konfliktusok voltak a legdominánsabbak, de természeti katasztrófák és egyéb jelenségek, mint az El Niño, szárazságot, áradást okoztak, illetve az extrém időjárás is megjelent, és ezek a tényezők is gyakran a túlélés szélére sodortak közösségeket. A humanitárius segítségnyújtás és a hatékonyabb, újabb humanitárius segítségnyújtási eszközök kidolgozása az, ami szükséges. A donorok hozzájárulása nélkül nem lehet lépést tartani a humanitárius igények növekedésével. A helyzet felméréseként tavaly májusban megtartották a humanitárius csúcsot, annak érdekében, hogy a humanitárius segítségnyújtás hatékonyabb legyen, előre tervezhetőbb, láthatóbb és rugalmasabb fenntartható módon kell, hogy az egyre növekvő kiszolgáltatottakon tudjunk segíteni. Három fő prioritásra szeretnék összpontosítani. Először is a okokat feltárni, amelyek miatt a migráció bekövetkezik, a másik a konfliktusok megelőzése, illetve lezárása segítségnyújtással, a harmadik pedig a fejlesztési segítségnyújtás támogatás. A Máltai elnökség átfogó célkitűzése az, hogy egy jobban koordinált, továbbfejlesztett humanitárius segítségnyújtó rendszer lépjen fel a működjön az elfelejtett válsághelyzetek esetén is. Szeretnénk elemezni a helyzetet, és megtalálni azokat a pontokat, ahol lehet erősíteni a hatékonyságon és eredményességen, a tagállami, illetve az EU-s fellépésben. A harmadik országok és partner szervezetek bevonásával kívánjuk végezni a munkát, mindig is kiemelve azt, hogy az emberek védelme a humanitárius cselekvés középpontjában áll. Különösképpen a legkiszolgáltatottabbakat kell megvédeni. És a globális humanitárius rendszer javítását tűzzük ki célul, hogy koherens, koordinált választ tudjon, tudjanak adni a tagállamok, a bizottság a katasztrófák bekövetkeztével a humanitárius agendán az első prioritás az tulajdonképpen a humanitárius csúcsértekezlet, nemzetközi csúcs eredménye. Példátlan a szükségletek szintje, humanitárius segítségnyújtásra való igény a világban. Az elnökség a humanitárius csúcs eredményét folytatva kíván fellépni, és szeretné elérni azt, hogy egy könnyű, de hatásos monitoring mechanizmus működjön, amely vizsgálja az EU és a tagállamok kötelezettségvállalásait. Ahogy ez egyébként a 2017, 2016 májusi tanácsi következtetésekben szerepelt. Az EU és tagállami segítségnyújtás kiegészítő jellegét fogja ez majd növelni. Tematikus koherenciára van szükség a tagállami és az EU kötelezettségvállalások között, ez tapasztalható volt a csúcson, és az EU konszen, EU-n belül konszenzus van a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatban. Remélhetőleg a humanitárius csúcs ezért támogat bennünket a második prioritásunk elérésében. Szeretnénk a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos konszenzust is kiszélesíteni. Ez a konszenzus három fontos területre összpontosít annak érdekében, hogy a fellépést erősítse, ezt hatékonyabbá tegye és eredményesebbé tegye. Nem csak a tagállami, hanem a bizottsági segítségnyújtást is. Konkrétan a humanitárius alapelvek és nemzetközi jogszabályok betartatása, igény alapú megközelítés és megerősített koordináció és koherencia. Ez a három terület, amelyet az elnökség fontosnak tart, és nemzeti és európai szinten is meg kíván valósítani. A humanitárius csúcs nyomon követésének részeként is. A trió partnerek ebben megállapodtak, és a konszenzus második cselekvési tervének végrehajtása következik most, amelyben aktív szerepet kívánunk játszani. A koherenciát, a hatékonyságot és a minőséget is javítani szeretnénk a humanitárius segítségnyújtás esetében a végrehajtási terveken keresztül. A Máltai elnökség harmadik fő célja pedig az lesz, hogy megerősítsük a humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztési támogatás kapcsolatát. A jelenlegi válsághelyzetek eléggé elmosták a kettő közötti határvonalat, ugyanis a vészhelyzetek egyre tovább tartanak, egyre összetettebbek, egyre kényesebbek, és egyre nehezebb különbséget tenni a rövid távú segítségnyújtás, a humanitárius segítségnyújtás, a hosszú távú segítségnyújtás és a fejlesztési támogatás között. Az elnökség eh, igyekszik majd közvetíteni a humanitárius oldal, illetve a fejlesztési oldal és a partnerek között, annak érdekében, hogy közös igényfelmérést lehessen végezni és annak érdekében is, hogy megerősítsük az ellenálló képességet, oktatás, éle, élelmiszerbiztonság, és így tovább, tehát hogy garantálni tudjuk, hogy senki, senki nem marad a kiszolgáltatottak közül támogatás nélkül. Ezekkel a kihívásokkal kívánunk tehát szembenézni, és a humanitárius és fejlesztési támogatás közötti távolságot szeretnénk áthidalni különböző forgatókönyveket ki kívánunk dolgozni, és szeretnénk felhasználni az EU finanszírozási eszközeit. Több mint 65 millió ember él kényszerűen távol az otthonától. Ő rajtuk is segíteni kell, valamint a menekülteken és hontalanná váltakon, a hazatérőkön, és a veszélybe került közösségeken. Tehát a humanitárius kihívásokkal szeretnénk szembeszállni úgy, hogy a migránsok és a befogadó közösségek igényeit is elemezzük. A migránsok humanitárius igényeit a vallettai cselekvési terven belül is meg fogjuk vizsgálni. Végül pedig az elnökség azt is szeretné garantálni, hogy a lakosság védelme a humanitárius fellépések tovább fő célja maradjon továbbra is ugyanis erről gyakran megfeledkeznek a fegyveres konfliktusokban manapság, és a civil lakosságot is gyakran célozzák támadások, a segítségnyújtó személyzetet is gyakran célozzák támadások, nemzetközi szervezeteket is ilyen támadások érnek valamint az éheztetés és más módszereket is háborús stratégiaként alkalmaznak. Szeretnénk felhívni tehát a világon a figyelmet erre, és a nemzetközi jogszabályokon akár túllépve is. A humanitárius igényeket megvitatni, az élelmiszerbiztonság az egyik fontos prioritás lesz, és garantálni fogjuk, hogy a válsághelyzetekre adott válasz egyik része az élelmiszerbiztonság megteremtése. A polgári védelmi hatóságok és a humanitárius segítségnyújtás kapcsolatával is foglalkozunk, szeretnénk erősíteni ezt, hogy vészhelyzetekben ezek a szereplők a harmonizáltan tudjanak fellépni az EU-n kívül. Zárásként pedig, tisztelt képviselők, a máltai elnökség elkötelezett a szándékaiban, és tiszteletben van a fele, tiszt, tisztában van a felelősséggel, amit az EU humanitárius segítségnyújtása jelent. A jelenlegi globális helyzetben cselekednünk kell, hatékonyabbá és eredményesebbé kell tennünk a humanitárius segítségnyújtást. Örömmel várom a Máltai elnökség hat hónapján, illetve az azon túli időszakban is az önökkel folytatott együttműködést, és ezzel felvázoltam az elnökségünk célkitűzéseit. Köszönöm a figyelmüket. Um, Köszönöm szépen, miniszter úr, ezt az áttekintést, amely azt mutatja, hogy hat hónap intenzív munkája vár ránk ezekben a kérdésekben. Hárman jelezték már, hogy hozzá szeretnének szólni. De most először azt kérdezem, hogy hányan szeretnének még esetleg kérdést feltenni? Enrique Guerrero Salom lesz az első, aki a humanitárius segítségnyújtás témájában az állandó jelentés készítünk. Köszönöm a szót. Először is szeretnék egy kis időt arra szállni, hogy gratuláljak Lindának és mindenkinek, aki ott ül fönt a pódiumon, akiket ma reggel választottunk meg. Remélem, hogy kéz a kézben fogunk együttműködni az elkövetkezendő két és fél évben. Másodszorban köszönetet szeretnék mondani a miniszter úrnak, és főleg Máltának azért a szerepért, amelyet felvállaltak a migráció, a menekültek és a humanitárius fellépés terén. Valetta referencia pont lett, amikor arról beszélünk, hogy az EU a származási országokkal, a migránsokkal, a menekültekkel próbál együttműködni. Mm, mm, Referenciapont abból a szempontból is, hogy milyen végső megállapodások születnek, hogy mindezeket alátámasszák. Szeretnék megismételni valamit, amit a miniszter úr is említett. Azt mondta, hogy az EU mindig is az volt, és most is modell ö, értékű ö, az európai projektre gondolvám. Úgy gondolom, ez főleg a fejlődés, a humanitárius segítségnyújtás terén igaz. Kicsit később azt mondta a miniszter úr, hogy az egyik probléma az, hogy az EU nagyon eltávolodott állampolgáraitól. Közelítenünk kellene hozzájuk. Hadd mondja már azt, hogy ami az humanitárius segítségnyújtást illeti, az állampolgárok közelebb vannak a helyi közösségek szükségleteihez, akiknek segíteni kell, mint azon országok vagy tagállamok kormányai, amelyek viszont messze vannak tőlük. A helyi közösségek előttünk járnak. Tudják, hogy mire van szükségük ezeknek a közösségeknek. Sokkal többre, mint amit a tagállami kormányok gondolnak. És úgy gondolom, hogy az állampolgárokhoz közel lenni azt is jelenti, hogy Tudatában kell lennünk annak a szolidaritásnak, amelyet, amelyről az európai állampolgárok tettek tanúbizonyságot. Olyan korszakba lépünk, amikor ezen a területen az EU-nak bizony ö, intenzívebb szerepet kell felvállalnia, mert mások ö, ellenkező esetben csökkentik ezt a súlyt. A közelmúltban olyan elnököt választottunk, aki országát a második legnagyobb hatalom kívánja felemelni. De ugye itt nagyon fontos szerepet játszik a humanitárius segítségnyújtás is, és ezért kell a, az EU-nak is felgyűrni az ingójákat. Azt hiszem, hogy a célkitűzések helyesek, a globális humanitárius csúcs, e, ezen részt kell vennünk, és nagyon fontos, hogy a monitorozó mechanizmus is végrehajtsuk, amelyek segítségével azt vizsgáljuk, hogy mit tesz az EU és a tagállamok. Meg kell tudnunk vizsgálni alaposan azt, hogy kötelezettségeinknek eleget teszünk-e. Európai Unióként, illetve egy tagállamonként is. És ugye mindez elvezet az isztambuli csúcshoz. A humanitárius fellépés kapcsán az akciótervet kell végrehajtanunk. Persze a fejlesztés és humanitárius támogatásról sokszor volt szó. Azért említem ezt, mert miniszter úr itt volt velünk ma délután, de a szakbizottság tagjai számára ez nem szükséges, mert mindannyian nagyon jól tudják ezt. A humanitárius válságok sokáig tartanak, elhúzódnak, és sajnálatos módon gyakorta mélyen beleivódnak a társadalomba. Úgyhogy nem csak az azonnali segítségnyújtásra, a rövidtávú megoldásokra kell koncentrálnunk. Nem szabad elfeledkezünk az egészségügyről, az oktatásról, illetve arról, hogy az ellenállást, a fejlődést is kell támogatnunk ezeken a területeken, az ott, ahol a válságok kialakultak. Aztán védenünk kell a lakosságot. Itt két aspektust említenék a legfontosabb az, hogy segítsük a helyi lakosokat, akiknek szükségük van humanitárius segítségre. De ugyanakkor védenünk kell azokat is, akiket lemészárolnak kórházakban, iskolákban, olyan létesítményekben, amelyek azért jöttek létre, hogy a humanitárius válság kezelésében segítsék a lakosságot. Ezen szakbizottságon belül gyakorta foglalkoztunk azzal, hogy az oktatás és a humanitárius területen dolgozók milyen segítségre szorulnak. Már majdnem a végén járok a mondandómnak. Meg kell vizsgálnunk azt is, hogy határainkon túl milyen humanitárius segítségre van szükség határainkon túl körülbelül egy millió vagy másfél millió embernek van szüksége segítségre. De ha az egész világot veszük, akkor talán 60-70 millió emberről van szó. Úgyhogy nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy relatíve milyen ö, mértékű a probléma itt. Az elmúlt néhány hét során valós humanitárius válságot tapasztaltunk, mert Szerbiában, Görögországban, a Cseh köztársaságban és más EU országokban nagyon-nagyon hideg volt. A máltai elnökségnek arra kell összönözni az országokat, hogy ö, megfelelő tervet dolgozzanak ki a térre, és valahogy felülemelkedjünk ezeken a válságos időszakokon. Amit az elnökség elmondott, még annyit tennék hozzá, hogy nagyra értékelném, hogyha a nemi aspektust is, illetve a kor faktort is figyelembe vennék, hogy mire van szükségük a fiataloknak, illetve az idősebbeknek. Nagyon jó lenne, hogyha humanitárius ö, reakciók ö, során erről is volna szó. A otthonukat elhagyni kényszerülők vonatkozásában tavaly 2016 áprilisában a bizottság foglalkozott a témával, és frakcióm és én nem látom azt, hogy ezek kapcsolódnának a máltai elnökség javaslataihoz. Mindezonáltal szeretnék gratulálni Máltának, hiszen első alkalommal tölti be az elnöki feladatot, az elnökség szerepét. Azt hiszem, hogy ez mindig büszkeségre ad okot, hogyha az ország első alkalommal ö, tölti be ezt a feladatot, főleg, hogyha relatíve kis országról van szó. A legutóbbi Strasbourg ülésen Juncker úr azt mondta, hogy nagy örömére szolgált, hogy Málta csatlakozott az EU-hoz, mert ez azt jelentette, hogy Luxemburg ezentúl nem volt a legkisebb ország az EU-ban. Én jártam Máltán. A miniszter úr is nagyon jól tudja, hogy frakciómat képviseltem azon az ülésen, ahol a máltai kormány nyom tárgyaltunk, úgyhogy nagyon jól tudom, hogy mire van szükség, mit kell tenni, hogy elérjük, amit el kell érnünk. Úgyhogy mindig számíthatnak frakcióm támogatására, és biztos vagyok benne, hogy az egész parlamentére is. Következő hozzászóló, parancsoljon. Bardzo dziękuję za szczegółową prezentację priorytetów prezydencji. Nagyon köszönöm ezt a részletes beszámolót a, a, az elnökség részletes programjáról. Nagyon örülök, hogy ilyen fontosságot tulajdonít ezeknek a témáknak az elnökség. Chciałbym bardziej jeszcze uściślić, bo jeżeli spojrzymy na mapę świata i kryzysy aztán el kell mondanom, hogy a Föld térképén azt látjuk, hogy a világ legnagyobb része ö, problémás. Valaki jelezte, hogy nem megy a tolmácsolás, de nyilván itt valami fülhallgató használati probléma van. Tehát, azt mondtam, hogy ha a konkrétumokra koncentrálunk, A problémák 90%-a, a kockázatok 90%-a Afrikában jelentkezik. Óriási humanitárius válság jelentkezik itt, főleg a nők, a gyermekek azok, akiket ez sújt. A konfliktusokat, a konfliktusokban főleg a legfiatalabbak szenvednek. A kérdésem tehát. Az elnökség prioritásai közepette esetleg javíthatna ezen a helyzeten, főleg ott, ahol a lakosságot ez ennyire sújtja. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ja, sehr Herr äh, Minister, vielen Dank, dass Sie hier sind und vielen Dank. Miniszter úr, köszönöm, hogy ma délután eljött hozzánk. Köszönöm, hogy hajlandó segíteni a és segített a tavalyi év második felében az elnökség való felkészülésben. Én együttműködtem, és együtt dolgoztam kollégáival, és tényleg nagyon jól felkészültek. És úgy gondolom, hogy azok az ambiciózus célok, amelyeket maguk elé tűztek, ö, ezeket el is fogják majd érni. Gratulálok Önöknek az eddigi munkájukhoz, az Európai Parlamentben való részvételükhöz a jelenlegi kormányból, mert ha minden országból így lett volna ez, biztos jobb lett volna a helyzet. A földközi tengeri térségben a menekült válság miatt nagyon jó, hogy ilyen elkötelezettségeket választ, vállalnak föl. Rövid távon sürgős intézkedésekre van szükség, hosszú távon pedig megoldásokra, hogy jobbá tegyük ezeknek az embereknek az életét. És nem szabad összekevernünk ezt a kétfajta segítségnyújtást. Szervezett ö, ö, megoldásokra van szükség, nagyon-nagyon aktuális kérdéssel kell foglalkozniuk a balkáni útvonalon a menekültek problémáinak megoldása, mert tél van, és a legutóbbi ülésen Strasbourgban arról beszéltünk, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy segítsünk az érintett országokon. Úgyhogy össze kell fognunk ezekkel az államokkal, hogy segítsünk a menekültek helyzetén. Röviden még egy dologra térnék ki, amit ma délelőtt beszéltünk meg itt a szakbizottságban. A fejlesztési együttműködésben a prioritásnak a szegénység elleni küzdelemnek kell lennie, és hogyha ez lesz a középpontban, akkor a trialóguson is sikerül uh, hamar megállapodnunk, és a célt akkor tudjuk elérni, hogyha majd Máltán a fejlesztési napok is megvalósulnak, addigra úgy gondolom jó eredményekkel tudunk készülni. Nagyon örülök annak, hogy gondolatainkat felkarolták, miszerint a közös parlamenti vegyes bizottság ülését, az EU-AKC vegyes bizottság ülést az önök Dagországában szervezik meg, hiszen nagyon régóta nem volt erre példa. Úgy érzem, hogy ez a szolidaritás jele, különösen olyan országokkal szemben Afrikában, akik arra várnak, hogy európai jelzést kapjanak. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Charles parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én azt az egy országot képviselem, amely nagyjá lett Málta csatlakozásával, hogy csatlakozzak Guerrero barátunk gondolataihoz. Engedjenek meg néhány gondolatot. Egy percig se kétlem, hogy mi a szándéka Málta elnökségnek, hogy segítsen. Azonban, ami az első megjegyzésemet illeti, a humanitárius támogatás finanszírozása, a válságok, a menekültek kérdése, kapcsán azt hiszem vörös vonalnak tűnik az elmúlt évek során, hogy rendszeresen hiányos a finanszírozás. Hát hosszan lehetne eh, taglalni ennek okait, de ez azért is van, mert egyes országok eh, nem teljesítik azokat a célkitűzéseket, amelyeket, eh, amelyekkel egyetértetek korábban. A második megjegyzésem azokra a sajátosságokra utal, amely az európai humanitárius segítséget jellemzi. Ez nem más, mint az, hogy semleges, és azt hiszem, hogy ezt mm, foggal körülmel védenünk kell. Nem szabad a legkisebb kétséget sem kelteni senkiben ezen sajátosságot illetően, mert ennek segítségével tudunk olyan humanitárius kérdéseket kezelni mindenféle gond nélkül, amelyek a reál politikából gyakorlatilag kikerülnek. Ez a semlegesség vezet el a harmadik megjegyzésemhez. Ez pedig intézményes kérdést érint. Én azért elég furának tartom, hogy a tanács elnöksége informálisan tud találkozni velünk, hogy a fejlődésről beszéljen, pedig bizottságunk plenárisán csak humanitárius kérdésekről beszélhetünk. Ezt azért furcsának találom. Ami az elnökséget illeti. Ennek az elnökségnek az első feladata, hogy koordinálja a jogalkotói munkáját az Európai Uniónak. Hát ami a jogalkotói munkát illeti, hát nem sok tennivalónk van, rendben van, ott van a konszenzus, de hát miért nem készülünk itt a plenárisra? Ez nagyon fura. Nem igazán értem, hogy a ö, külügyminiszterek miért nem beszélhetnek a külügyi bizottsággal, a fejlesztési miniszter pedig csak nem hivatalos módon teheti ezt. Ezt nem értem. Talán Mogherini asszonynal kellene ezt megbeszélni. Nem kétlem egy percig se, hogy minden kompetenciája megvan, de sajnos nem tud elég gyakran eljönni hozzánk. De azt gondolom, hogy volna itt mit tennie a soros elnökséggel, nevezetesen, hogy elmagyarázza nekünk, hogy a koordinációs munka hogyan halad előre a jogalkotói területen, aztán van még egy koordinációs feladat a 28-akon belül, ahol is rettentő mód hiányzik a rendszeres megközelítés. Itt most a finanszírozásra gondolok például. Gondolom lesz erre majd mód, hogy kitérjünk erre, mert beszélni kell a finanszírozás problematikájáról. A tagállamok felelőssége vagy a pénzalapok megteremtésének megtagadása esetén ki az, aki felelősségre vonja őket? Én mindig ugyanazt a nótát hallom, soha nem folytatjuk ezt a témát, és nem önre haragszom most, csak szeretném megkérni önt, hogy a nemzet, az intézményes fórumokon továbbítsa ezt az üzenetet, eh, ahol rámutathat el az abszurdumra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Utolsó hozzászóló, Heidi. Ajattelin puhua kuitenkin humanitaarista avusta, koska Syyrian tilanne on, on niin akuutti ja valitettavasti loppua tälle kriisille ei. Köszönöm, a humanitárius segítségről szeretnék beszélni mert a szíriai helyzet rendkívül aggasztó, és sajnálatos módon nem igazán látom, hogy javulna. Miniszter úr, tegnap Helsinki-ben volt egy nagy horderejű ülés az ensz belül, hogy a szíriai humanitárius helyzetet tárgyalják meg. arról is szó volt, hogy milyen fajta segítséget kellene nyújtani Szíriának. És Obrandi úr és a humanitárius kérdésekért felelős biztos azt mondja, hogy sokkal több mindenre van szükség, hogy segítsünk a szíriaiaknak. Ugyanis 4,8 millió szíriai menekült szomszédos országokba. Szeretném tudni, hogy az EU hogyan járul ehhez hozzá? Ezen kívül nagyon érdekes dolgokat hallottam ezen az ülésem. A polgári lakosság szenvedéseiről. Nincs elég orvos, kórház, gyógyszer, de az orvosok el is menekülnek Szíriából. Valahányszor egy orvos elmenekül, ez azt jelenti, hogy több ezer ember marad ö, ö, megfelelő ellátás nélkül és az emberek belehalnak olyan betegségekbe, mint például a rák, mert egyszerűen nem gondoskodnak róluk. Úgyhogy szeretném tudni, hogy mit fognak tenni annak érdekében, hogy rendezzék ezt a szíriai helyzetet. Tudatában vannak annak, hogy a kiszolgáltatott csoportoknak milyen segítségre van szükségük? Köszönöm. Okay, thank you. Köszönöm szépen. Következő kértek még szólt. Anybody else wish to take... Rajtuk kívül a második körben kér még valaki szót? Van-e még valaki kér -e szót? Miniszter úr először parancsoljon. Kezdjük először Guillermo megjegyzéseivel. Én Értem az ön érzelmi alapú megközelítését. Ezek olyan kérdések, amelyekben mi osztozunk, osztozunk ezekben az angályokban is. Felhívta a figyelmet arra, hogy miért gondoljuk azt, hogy az Európai Uniónak újból kapcsolódnia kell a polgárokhoz, közel kell kerülni a polgárokhoz. Eddig volt már kapcsolódás, de mi úgy érezzük, hogy az Európai Uniónak el kell nyernie, újból el kell nyernie a polgárok bizalmát. És meg kell várjuk a választások eredményét. Mi hiszünk abban, hogy az Európai Uniónak erőteljesebb szerepállást kell uh, tanúsítania minden téren. Ön beszélt a humanitárius csúcsról. Azt gondolom, hogy ez egy olyan pont, számos ország lett részt legmagasabb szinten, több mint 3650 kötelezettségvállalás történt Isztambul óta, és egyharmad ezeknek az Európai Uniótól érkezett. Tehát mi figyelemmel fogjuk mindezt követni, fontosnak tartjuk, hogy megvalósuljanak ezek a vállalások, és ne essenek vissza bizonyos országok a vállalásaikhoz képest. Ezért hoztuk létre az online platformot, azért, hogy figyelemmel követhessük mindazt, ami zajlik, illetve hogy ezek a ígéretek hogyan valósulnak meg cselekvésekben. Amikor a humanitárius válságról beszélünk, akkor biztos vagyok abban, hogy ugyanazt gondoljuk, és nincsenek különbségek köztünk. 22,2 milliárd euróra van szükség olyan emberek érdekében, akiket természeti katasztrófák sújtottak. Tudnunk kell azonban azt, hogy a, minden típusú humanitárius válságot figyelemmel kell kísérnünk. Vannak olyan válságok, amelyek nem rövid távú monetárius válságok, ezek meghosszabbodott válságok, és úgy tűnik, hogy sokkal több felelősségvállalásra figyelemre van szükség. Tehát tudnunk kell azt, hogy bármit is adakozunk, bármit is adunk, fontos, hogy hatékony legyen a célokat illetően. Ami az oktatást illeti, ez egy nagyon fontos téma, amiről sok vitán szó van, és én értem ezt a pontot. Nem csak altruisztikus szempontból kell figyelemmel kísérni a az oktatás kérdését, azok a szegény gyermekek, akik oktatásban vesznek részt, bizonyos majd a tudáshoz hozzájutnak, megmentheti őket attól, hogy extremista csoportok rekrutálják őket, hogy gyermekmunkára kényszerítsék őket, szexuális kizsákmányolják őket, stb. Tehát jövőjük szempontjából az oktatás meghatározó. És úgy tűnt, hogy a legnagyobb számú gyermeket akkor részesítenek képzésben, amikor sürgősségi helyzet merül fel. A libanoni tényfeltáró misszió a szíriai menekült gyermekek oktatásával foglalkozott, Hanula asszony erről beszélt. Mindez kihívás, hiszen nem mindig lehet biztosítani azt, hogy azok, akik oktatást akarnak felkínálni, hozzáférnek a gyermekekhez. Ez történik Szíriában például, még a, az orvosi segítségnyújtás sem tudott eljutni a rászorultakhoz sok esetben. Beszéltünk a menekültekről, nagyon sok ember ez nagy hatással volt, több ezer menekült ragadt a hideg időjárásban és gyakran a Szerbia déli részeibe szállították őket, attól félnek természetesen, hogy deportálják őket majd valahová, de végül elfogadták azt, hogy kicsit közelebb maradhassanak a fővároshoz, a házakban, illetve sátrakban laknak, de túlságosan nagy a hideg, és ez eh, nagyon szomorú képet fest a helyzetről. Amikor a gender helyzetről beszélünk, ezt ugyan nem említettem meg, de biztosítottam önöket a felül, hogy ez egyik prioritásunk. Maltán létezik az egyik legfejlettebb jogalkotás, a szociális inkluzió és a gender egyenlőség területén. Ez egy olyan terület, ahol sikerül gyorsan előrelépnünk. A munkaprogram nem említi kifejezetten de a csúcsrákhoz ezzel foglalkozni fog. Majd a sajnosik ideje alatt két konferencia lesz, a nők elleni erőszak lesz az egyik téma, második februári héten, illetve az LGBT személyekkel foglalkozik a második konferencia. Tehát eltökéltek vagyunk, és kollégám, aki a kérdéssel foglalkozik, mutatja be a kollégám ezt a témát a releváns szakbizottságnak, ami a fiatalok és idősek helyzetét életi. Én értem azt, hogy a menekülteket különböző eh, életkori csoportokra lehet osztani, biztosíthatom önöket afelől, hogy a programban, nem meg szeretnénk valósítani, és a humanitárius eh, vállalásoknál is eh, odafigyeltünk erre a pontra, és biztosítani szeretnénk azt, hogy ez megvalósuljon. Ami az egyéb kérdéseket illeti, megpróbálunk szolidaritást elérni az Európai Unió országai között a menekültek kérdésében. Ezek részleteire most nem tudok kitérni, hiszen ezzel új fejezeteket nyitnék meg. Reméljük azt, hogy hogy a jelentős véleménybeli különbségeket sikerül áthidalni a probléma megoldásában, hiszen a különböző tagországok különbözőképpen kezelik a problémát. Azt nem hiszük, hogy teljesen átidalhatóak a problémák. Megvizsgáltuk számos államos kormányfő véleményét. Sajnos még mindig óriásak a különbségek az egyiket a másik oldal között, de remélhetőleg ezeket sikerül egymáshoz majd közelíteni mindenki érdében. Venta úr, ön beszélt a humanitárius segítségnyújtásról és a kényszerített lakóhely elhagyástól, ebben egyetértünk a kikényszerített lakóhely elhagyás szintén probléma, és ezek az emberek olyan helyzetben vannak, amikor arra számítunk, hogy humanitárius segítséget tudunk nyújtani. Kohávában szó lesz majd erről a problémáról, értem magájaikat. Erről beszéltünk délet is, délelőtt is. Az én országom megpróbálja lehetőleg jobban megérteni az afrikai kontinens problémáit, illetve az európai kontinens reagálását. Tapasztalatainkból beszélhetünk, az afrikai kontinenssel vannak kapcsolataink, és mint korábban említettem, de most is csak megismételni tudom, óvatosak vagyunk, és szeretnénk megérteni a helyzetet, nem beszélhetünk Afrikáról, mint egy országról, hiszen ez egy óriási kontinens, népesség közeljövőben ilyen öntősen növekedni fog a népesség, és ez a problémákat is súlyosbítja a demográfiai robbanás miatt. És az egyik probléma a nők és a gyermekek kérdése. akkor nőkről és gyermekekről beszélünk, mint menekültekről, akkor az elvek, amelyeket érintünk, a monetárius segítségnyújtása, menekült kezelése, ezek kapcsán azt gondolom, hogy az elvek a semlegességet, függetlenséget, páratlanságot hangsúlyozzák, és ezek erőteljesebben jelennek meg, amikor gyermekekről, nőkről beszélünk. Felmerülhet a kérdés, hogy mi a helyzet a férfiakkal, úgy tűnik, hogy mindannyian egyetértünk, és abban is egyetértünk, hogy gyermekekre külön figyelmet kell szállni, illetve nőkre is. Nagyon sok gyermek nő terhes, illetve kisgyermekkel utazik országából, és menekült. A gyermekek ügye nagyon riasztó, illetve a helyzet riasztó, a számadataink alapján látjuk azt, a gyermekek aránya, akik menekültként érkeznek Európába, nincs összhangban az általános menekült számmal. Ha megnézzük a partjainkra érkező menekültek számát és az országban érkezők számát, akkor más a kép. Nigeria, Szenegálból, Nyugat-Afrikából érkeznek menekültek, de ha megnézzük a gyermekek számát, ők nem ugyanezekből az országokból érkeznek, ez azt jelenti, hogy nagyon sok kísérlet nélkül utazó gyermek van, ez rendkívül aggat bennünket. Az, hogy ezek a gyermekek emberkereskedelemmel vesznek részt, szervkereskedelem áldozata, ezt nem tudjuk. Nagyon jól tudjuk azt, hogy több ezer gyermek egyszerűen eltűnt. Ez fontos aggály. Hát ez jelentős aggály de amint említettem, 18 éves korukig eh, szexuálisan is kizsákmányolhatóak, emberkereskedelem áldozataival válhatnak, illetve sokan életüket is vesztették. Tehát meg kell néznünk azt, hogy hogyan eh, tudjuk erőteljesebb védelemben eh, biztosítani ezeket az embereket. Mi a külső felépéseket illeti, menekültek kapcsán, itt olyan személyekre utalkok, akik um, a Szaharától délre fekvő afrikai területekről érkeztek. Ez jelentős probléma, a többiek közel-keletről érkeznek, olyan menekültek, akik uh, szíriai helyzet miatt kénytelenek elhagyni országukat, és ők nem a mediterrán földközi tenger az ehm, öntérségére nézi jelentenek mélységeket, hanem Libanon és Törökország számára, a nyugat-balkáni országok számára jelentenek problémát, és megpróbálják ezen országokon keresztül, területeken keresztül elérni Közép-Európát. Tehát eh, ezekben a kérdésekben egyetértünk, úgy érzem. Najzer úr beszélt a menekült helyzetről, és nagyon fontos megjegyzést te, mi szerint a rövid távú intézkedések ez hosszú távú tervekre van szükség. Ezek a helyzetek kitulódtak az időben, nem rövid távú helyzetekről van szó, nem lehet őket gyors megoldással elintézni, terveznünk kell, és ami Afrikát illet, és ez a legsúlyosabb fenyegetés Európa számára, azt azért mondom, mert remélem vasárnap Szíria ben sikerül békét teremteni, sokan visszatérhetnek, de az Afrika problémája meg fog maradni, hiszen ennek semmi köze nincsen szíriai problémához képest. Ők bevándorlók és nem menekültek. Meg kell néznünk azt, hogy mi a feladatunk, hiszen itt 20-25 évről van szó, amikor Afrikában jelentős népesség növekedés várható, tehát meg vagyok győződve arról, hogy hosszú távú tervekre van szükség. Ami a balkáni térséget illeti, erről már beszéltem, a menekültek helyzetéről. Ami pedig a fejlesztést illeti, erről beszéltünk az ebéd alatt is. Itt megállapodás van az elnökség és az értékes bizottságok között megpróbálunk mi arra megállapodásra jutni. Nem tudom, hogy az általunk rögzített időpontokig ezt sikerül elérni, az elnökség végéig, de reméljük azt, hogy aláírhatóvá válik a dokumentum. Ha nem, akkor kollégáinkra hagyjuk a témát. Örültem annak, hogy elégedettek azzal, hogy az AKC EU a Parlamenti Bizottsági ülésre nálunk kerül sor, ezt önök kérték hónapokkal ezelőtt. Én az önök kérését továbbítottam, tudom, hogy nem csak önök szerették volna ezt elérni. Reméljük, hogy ez egy kitűnő találkozó lesz, és ami a logisztikát illeti, már elindítottuk a munkálatokat, és biztos vagyok abban, hogy ez egy rendkívül pozitív találkozó lesz. Görenc úr kérdésére reagálva, ő beszélt a humanitárius segítségnyújtás finanszírozásáról. Ez egy olyan kihívás, amelyel ezeknek az európai országoknak szembe kell eh, nézniük, és itt eh, kevés szám országról van szó. Fontos, hogy ők vállalják, közösen vállalják ezt a felelősséget, civilizált és demokratikus országokként, nem fogok most számadatokba bocsátkozni, mindenki tudja azt, hogy nagyon sok kötelezettségvállás történt, viszont ahogy ezt már említettem, szeretnénk látni azt, hogy ne csak egyedi esetekről legyen szó, a távú tervezés kapcsán ez már elhangzott, hogy fontos egy olyan tevékenység elindítása, amely hatékony segítségnyújtást tesz lehetővé, illetve előreláthatóságot, tervezhetőséget biztosít igazodnunk kell a több éves pénzügyi kerethez is. Ezen kívül azt is meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk csökkenteni a finanszírozást címkézését, amely igen merev, a célokra történő allokálás. Erről ma délelőtt már volt szó, amikor arról beszéltünk, hogy a cél főként a szegénység csökkentése, ezzel mit is érünk pontosan, értünk pontosan. Tehát a köszönti célok hány százalék valósítható meg ebben a keretben, tehát minek lesz közvetlen hatása a szegénység csökkentésére. Erről a szakbizottságban hosszú vitát lehet folytatni, és biztos vagyok abban, hogy mindez eh, érdekes vitát eredményez majd. Azt gondolom, hogy az emberek igényeit is jobban meg kell hallanunk, oda kell ezekre figyelnünk, és az egyes intézkedésekre megfelelően kell pénzt szánnunk. Fontos, hogy jobban odafigyeljünk arra, hogy mi is az igényük ezeknek az embereknek, az igényeik. Hatékonyabb a folyamat, hogy az administratív akadályokat csökkentjük, sok ilyen akadály van. Fontos, hogy átfogó képet alakítsunk ki, illetve hogy beszámolási kötelezettsége legyen a kedvezményezetteknek. A monetárius sürgősségi helyzetben a különböző csoportoknak speciális igényeik is vannak. Nagyon fontos az átfogó koordináció, biztosítása, nem szabad az erőfeszítéseket kétszerezni, ki kell bővíteni az együttműködést más szervezetekkel, hiszen annál hatékonyabbak lehetünk illetve a globális rendszerhez is kapcsolódnunk kell. Nem csak segítünk ezeknek az országoknak, hanem a globális összeg 50%-át tesszük le az asztalra, és fontos, hogy ebben a globális rendszerben találjuk meg a szerepünket. Az utolsó pont pedig, amire el kell tökélnünk magunkat, fontos, hogy nehézségek ellenére ne lassítsuk le a folyamatot, illetve hogy a missziónkat teljesítsük. Ez egy nagyon is humánus cél. Ami a meglévő fejlesztés és segítségnyújtást illeti, a 700 hoz néhány tagország tartotta magát, nem sokan, és az, hogy a helyzet változik a jövőben, a brexit ez elfoglalhat, elképzelhető, erről majd még beszélünk. És még egy dolog, amiről szót kell ejteni, Óérdős finanszírozásnál pártatlanságot kell tanúsítani, nem mondhatjuk azt, hogy ezt az országot szeretjük, ezt pedig nem. Tehát fontos a pártatlanság, és ami pedig a szabályozást illeti, utaltam a bürokratikus akadályokra, tehát nem térek most ki mindannak részleteire, amiről Görenc úr beszélt, hogy hol beszélhetünk fejlesztési segítségnyújtásról, hol beszélhetünk vontási segítségnyújtásról. Én nem vagyok benne ebben a rendszerben. De erről még közösen beszélhetünk. There is obviously a lot of legislative work. Van azért még jogalkotási munka rengeteg, ami ránk vár, ahogy önök is elmondták, hiszen ezt nem lehet külön kezelni, külön megoldani, de a rendszer önmagában, attól függetlenül, hogy elég összetett, azért bűködik, eh, van benne elszámoltathatóság. Haudala asszony volt az utolsó kérdező, és nagyon helyesen eh, említette a szíriai helyzetet. Hát itt még mindig ott tartunk, hogy a teljes háború elkerülése, illetve a pozitív fejlemények között vagyunk, tehát reménykedünk, hogy a teljes háborút sikerül elkerülni, illetve hogy sikerül Genfben um, tárgyalásokon pozitív, előremutató döntéseket hozni. Nem tudom azt most itt megmondani, vagy előre megjósolni, hogy mibe fog kerülni a humanitárius segítségnyújtás a 4,8 millió szíriainak, aki elmenekült, nem tudom, hogy Jordánia, Libanon mekkora összeget fordít rájuk, vagy Törökország mekkora összeget fordít rájuk. Amit én tudok, az az újjáépítés, hiszen ugye mi nagyon sokat beszélünk a migrációról, a migránsokról, de az újjáépítésre is gondolni kell. A megbékélésre, arra, hogy az országot helyreállítjuk, olyanná, amilyen volt, hogy a lakosok, az állampolgárok visszatérhessenek. Mert minél tovább tart ez, minél tovább nincs megoldva, addig annál tovább maradnak az emberek máshol, nem térnek haza a saját hazájukba, és ahogy ez ma reggel is elhangzott, amikor az azateli táborban jártam Jordániában, volt egy szíriai hölgy, aki még mindig a kezében szorongatta annak a háznak a kulcsát, amiben haza akar térni, hogy egy ebédet főzzön a konyhában a gyermekeinek. Tehát ez az a, az, az aspektus, amit mindenki megért, mindannyian emberi lények vagyunk, és pontosan értjük, hogy ez a, az emberi aspektusa annak, amit mi teszünk a humanitárius segítségnyújtáskor. Tehát értjük, tisztában vagyunk azzal, hogy milyen komoly a helyzet, milyen súlyos a helyzet. Még azt is elmondhatom, bizonyára ugye tudják, hogy az Európai Unió a legnagyobb donor ebben az esetben, tehát ami a segítségnyújtást illeti, és a főképviselő asszony egyébként a nemzetközi és regionális szereplőkkel is felveszi a kapcsolatot. Ahogy mondtam, reménykedünk benne, hogy a tűzszünet kitart. Nagyon sokan azt gondolták, hogy aztán nem fog bekövetkezni, és hál' Istennek mégis sikerült megállapodni, tehát reméljük, hogy ez ki is fog tartani. Osztom az aggájaikat, sajnálom, hogy nem tudok pontos adatokkal, adatokkal szolgálni, hát az biztos, hogy költségekbe fog ez költségekkel fog ez járni. Most ennyit tudok mondani, köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök asszony, elnök asszony, semmi gond. Remélem én is, hogy az újjáépítést sikerül megvalósítani, és hogy azok, akik a károkat okozták, majd szintén csatlakoznak, mert sokan mondogatják, hogy az Európai Uniónak támogatnia kell az országot, de hát azért azok is, akik felelősek csatlakozzanak. Három hozzászóló van, és Ánival kezdjük. I speak... Uh... Köszönöm a szót. Ganz herzlichen Dank. Uh, Köszönöm szépen a magyarázatait. Üdvözöljük az Európai Parlamentben. A Szociáldemokrata frakció nevében köszöntöm Önt. Nagyon örülünk annak, hogy ma erre az eszmecserére önnel sor kerülhetett, különösen ami a helyzetet illeti az ön országában, hiszen önök itt főként szolgálnak Európa és Afrika között, és ez kézzelfogható helyzet, és évtizedeken keresztül kellett helyzetekkel megküzdeniük, olyan helyzeteket, amelyeket sok észak-európai ország még nem értett meg, különösen a bevándorlási politikát illeti, van egy konkrét kérdésem önhöz, ma egy újságíró megkérdezett arról, hogy lesz egy olyan dokumentum, amelyet a Máltai Soros Elnökség készít, az, hogy a beándorlás hogyan lehet csökkenteni a földközi tenger térségébe és a humanitárius tengeri mentést meg, le, meg kell erősíteni, és találkoztam egy önösös projekttel, amelyet kitüntetett Martin Schulz parlamenti elnök. Tehát kritika érin, illeti ezt a politikát, miszerint ezzel inkább csak több bevándorlót vonzanak. Tehát megkérdezném, hogy eh, igaz -e ez, hogy létezik-e egy ilyen elnökségi dokumentum. Ön elmondta azt, hogy fontos itt a pártatlanság, a humanitárius segítségnyújtásnál. Én az említett projektet támogatom, hiszen egyetértek önnel. Az emberi életek mentése nagyon fontos, és örülnénk annak, ha ön azt az impulzust, amelyet évekkel ezelőtt, korábbi elnökségek alatt eh, sikerülne elérni azt, hogy a bevándorlás ne csak a dél országokat érintse, mivel a szolidaritást a többiek is eh, eh, vállalnak egymással. Fontos, hogy olyan embereket fogadjanak be ezek az országok, az összes tagország, akik menedékjogi kérelmet nyújtottak be. És van egy konkrét kérdés, és ezzel zárom, és mit lehet tenni a humanitárius segítség nyújtás jegyében. Látogatást tettünk az e, sürgőségi reagálási koordinációs központban, itt Brüsszelben van ez a központ, a humanitárius segítségnyújtást hivatott koordinálni, és azt a magyarázatot adták nekünk, hogy nincsen mobil e, kórházunk, amit fel tudnánk ajánlani, hiszen az üzemeltetési költségeket nem lehet összehozni, csak a szállítás költségét. Meg szeretném kérdezni, hogy önök tudnának -e egy kezdeményezést indítani, annak érdekében, hogy Európából egy mobil kórházi csapatot összeállítsunk, ami a finanszírozás cselekvő 0,7% kapcsán. Ezt szeretném mondani, hogy a Brexit kapcsán az Egyesült Királyság volt az egyik ö, olyan tagország, és tagország közül, akik törvények rögzítették a 0,7 százalékot. Ami pedig az oktatási kiadásokat, illetve a segítségnyújtáson belül ezt erőtesen támogatta a frakcióm. 3-4 százalékot szerettünk volna az európai költségvetésből finanszírozni. Kérdés az, hogy ezt meg lehetne még egyszer nevelni. Véleményére kíváncsi vagyok ebben a témában, és sikeres elnökséget kívánok. Köszönöm, Tereza Jimenez. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek, hogy ma délelőtt nem vettem részt a szakbizottsági ülésen, de más alakuló üléseken kellett részt vennem. Szeretnék gratulálni önnek is és az elnököknek is a megválasztásukhoz, és megköszönöm a Mátai miniszter úrnak az átfogó és részletes előadást. Szeretnék a 16. pontra összpontosítani, ami a fejlesztési célkitűzésekhez kapcsolód, kapcsolódik. Vannak itt olyan országok, Nigéria, Szomália, amelyek bekerülnek ugye itt a képbe. Vannak többen is közülünk, akik most jöttek vissza Nairobiból, és láttuk, hogy mennyire aggasztja az embereket a terrorizmus problémája, mert ennyire közel vannak Szomáliához. És azt is tudjuk, hogy a lakosságot nem igazán védi meg senki, amikor problémák vannak a kormányzással, akkor ugye nagyon nehéz a humanitárius segítségnyújtást eljuttatni az érintettekhez, azokhoz, akiknek valóban szüksége van erre. Az Ásabád, a Boko Haram természetesen a korrupciós környezetben virágzik, él és virul, és amiatt is, mert komoly egyenlőtlenségek vannak. Tehát mindez a terrorizmushoz kapcsolódik, és én azt a, bennem az a kérdés merül fel, hogy hogyan gondolkodnak a terrorizmus elleni küzdelemről ebből a szempontból. És az is érdekelne, hogy a megfelelő kormányzást uh, hogyan képzelik el, hogy lehessen az oktatást, az egészségügyet javítani, mert hogyha ez nem megy, akkor az embereken sem tudunk segíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Én is megköszönöm miniszter úrnak a előadását. Nagyra becsülöm ezt az átfogó megközelítést, amit az elnökség alkalmaz, és tulajdonképpen a hosszas kérdésekhez, kimerítő kérdésekhez, amelyeket kapott, és a részletes válaszaihoz, amelyeket adott, nem nagyon tudok sok mindent hozzátenni. Viszont én nagyon sokat foglalkozom a migrációval, a menekültügyekkel, a Libeszak Bizottságban is egyébként, amelynek szintén tagja vagyok, Engem ez foglalkoztat, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ebben a szakbizottságban is közösen kezeljük azokat a kérdéseket, amelyek a migrációhoz kapcsolódnak, illetve azokat, amelyek a fejlő, fejlesztéshez, a humanitárius válságokhoz kapcsolódnak. Sajnos egyre több és egyre súlyosabb humanitárius válságokat látunk magunk körül. De ahogy a kollégiák is elmondták, az elmúlt hetekben is sokszor felmerült ez a kérdés, hogy a humanitárius segítségnyújtásra az Európai Unión belül is gondolunk. Nagyon azt hiszem nagy hatást gyakoroltak mindenkire azok a képek, amelyek a görög szigeteken történt eseményeket mutatták, vagy Szerbiát, vagy más országokat, ahol az emberek kint vannak a hidegben, nem tudnak aludni, nincs elegendő élelmiszerük, és nagyon-nagyon sokan még cipő, még egy pár cipővel sem rendelkeznek, és ahogy Norzer kolléga is emlékeztetett erre a múlt héten a plenárison, azt ilyen biztos jelenlétében, hogy ez a jelenség is megvan itt az Európai Unióban, és megtettük a, feltettük a kérdést a bizottságnak, hogy mit kíván tenni. Tehát ugyanezt a kérdést intézem a Tamás tanácshoz is. Mit kívánnak tenni a humanitárius válságok esetében az Európai Unióban? Hogy lehet az, hogy mi, vannak olyan emberek, akik európai országok között a határokat átlépve meghalnak a fagyban? Azt hiszem, hogy meg kell kettőzni az előfeszítéseket. A múlt évben végre valami fajta sürgősségi lépést sikerült megtenni, hogy a vészhelyzetre rendelkezésre álló forrásokat az Európai Unión belül is föl lehessen használni. A biztos úr is elmondta, tehát nyilván egy unió vagyunk, és ezért a tagállamoknak kell fellépni, és láthatóbbá kell, hogy ten, tegyük ezt a fellépést. Nagyon sok olyan ország van, amely egyedül néz szembe válsághelyzetekkel, melléjük kell állnunk. Köszönöm. Köszönöm a kérdéseket, és megadom a miniszter úrnak a szót. Thank you very much. Um, Köszönöm elnök asszony. Látom, hogy igen, széles a skála, nagyon sok mindennel foglalkozunk, megjegyzések a helyzettel kapcsolatban, vélemények, migráció és az Európai Unión belüli helyzet, ahogy ezt az utolsó hozzászóló ki emelte. Az első képviselő kérdés, hogy Afrikát érintették, sokat Beszéltünk már arról, hogy Afrika mit jelent és mit jelenthet az EU számára, és hogy milyen mértékben vagyunk képesek ennek a kontinensnek a fejlődését gyorsan segíteni. Elhangzott egy kérdés a bizottság javaslatára vonatkozóan is, amely azt célozza, ugye, hogy a, a menekültek áramlását sikerüljön megakadályozni. Hát én annyit tudok mondani, hogy Mogherini asszony és Avramopoulos biztos sajtótájékoztatót tartott a témában ma reggel. Nem végső gyógyír, varázsszer a megoldás, amin dolgoznak, de legalább a, a létszámot sikerülne csökkenteni, ennek a segítségével. Amennyire én tudom, a szöveg az a humanitárius jogszabályokkal teljesen összhangban van. Az IOM, a UNHCR-ral együttműködésben vagyunk, mert hogy ezt tudjuk, hogy nem lehet mondjuk a törökországi helyzetet extrapolálni Líbiára. Tehát ami az EU-török megállapodásban szerepel, az nehezen alkalmazandó egy teljesen más helyzetbe, hogyha nem veszük figyelembe annak a más helyzetnek a sajátosságait. Nem fogok ebben most bele menni, mert nem az én feladatom és hatásköröm, de ennyit el akartam mondani. Ahogy mondtam, minden szempontot meg kell vizsgálni, nem lehet egy programot vagy egy kezdeményezést elindítani, amely nem felel meg a jogszabályokkal, jogszabályoknak, és amely nem szolgálja az érintettek érdekeit. Tehát azokat, akiket meg akarunk menteni attól, hogy a földközi tengerbe fulladjanak, de nyilván nem dobhatjuk őket vissza azokba az országokba sem, ahol koncentrációs táborokból, hogy ki tudja, hogy hova kerülnének. Tehát ennyivel le is zárom ezt, még annyit mondanék, hogy a bizottság reakcióját majd még várjuk, tehát ezt a, ezt a tanulmányt most indították utaltak az úgynevezett pull tényezőre, tehát hogy amikor ugye az embereket a tengerből kiventjük, akkor ez egy pozitív ösztönzés arra, hogy mások is jöjjenek. Hát több mindent lehet tenni, ugye az egyik az, hogy nem teszünk semmit, és az embereket hagyjuk megfulladni. A másik, hogy a lehető legközelebb megyünk az érintett területekhez, de hát Nyilván nem ö, léphetünk be az Avromopolosz terv harmadik szakaszába, kivéve akkor, hogyha a líbiai hatóságok hívnak bennünket, vagy hogyha egy ENSZ határozat születik. Tehát amit tehetünk az az, hogy a területi, ö, ö, a felség területen, a vizeken, felség vizeken maradunk, és igyekszünk úgy fellépni, hogy a, ezek a veszélyes gumicsónakok és egyéb eszközök ne érkezhessenek el a csempészek kezébe, akik aztán felhasználják őket. A kimentett embereket muszáj, hogy e, elhozzuk, hát ez a feladatunk. Amit megtehetünk az az, hogy gyorsan járunk el, tehát hogy nagyon gyorsan meghatározzuk, hogy ki az, aki megfelel a kritériumoknak, tehát jogosult a menekült státuszra, és ki az, aki nem, akiket pedig, őket pedig vissza lehet fordítani. Hát ez könnyű mondani, de a gyakorlat ugye nagyon nehéz, és én tapasztalatból nehéz, tapasztalatból mondom, még Baliból is vissza kellett küldenünk embereket nem régiben, de ugye a probléma az, hogy a bali kormány hiába írtak alá, nagyon nehéz, nehezen működnek együtt. Tehát a gyakorlat az nem olyan könnyű, mint ahogy azt az ember elméletben elképzeli. A helyzetet elemezve mindig megnézzük, hogy mit lehet tenni, és mindig figyelembe vesszük azt, hogy ne, ne legyen lehetséges egyetlen egy embert sem megfosztani a menekült státuszi jogától. Nehéz persze megvolni a határvonalat. Az elosztási rendszerről is beszéltek, hát ez nem a tanács feladata, vagy másé, hogy a, az Európai Unió tagállamait megállapodásra kötelezze. Hát reménykedjünk abban, hogy amikor az effektív szolidaritás gondolata felmerül, akkor ez tényleg a valódi szolidaritást jelent, és ez tényleg hatékonyan működő szolidaritás. Tehát, hogy ez nem csak egy hangzatos szólam, hanem a valóban a gyakorlatban is igaz. Mindenki másképp értelmezi persze. Utaltak a hetedik célkitűzésre, az európai országok Európai Uniós tagállamok esetében, és ugye azt is említették, hogy mi történik majd, hogyha az Egyesült Királyság távozik az EU-ból. Sajnos az Egyesült Királyság azon öt ország közé tartozik, amely a 7%-nál többet adja, tehát több támogat, többet költ támogatásra vannak még más országok, Olaszország, Franciaország, Spanyolország, amelyek azt állítják OECD paraméterekre hivatkozva, hogy amit a migrációra fordítanak, az számítódjon be ugye a segítségnyújtásra fordított összegekbe. Tehát, hogy a GDP százalékos arányába ez is beleszámítódjon. A békéről és a kormányzásról beszélt a kolléganó Nigériáról, és Nyugat-Afrikáról, hát azt biztosan el tudom mondani, hogy ezzel már rögtön a közös védelem, védelmi és biztonságpolitika vizeire evezünk, a közös kül- és biztonságpolitikaira vizeire evezünk, és ez ahhoz is csatlakozik, kapcsolódik, amit az Európai Unió eddig tett. Nem feltétlen ennek a szakbizottságnak a hatáskörébe tartozik ez, de megemlítem, tehát a száhelő vezet országaival kapcsolatban végzett munka. Nigéria nem a legrosszabb helyzetben lévő ezek közül, ugye itt most egyfajta népességrobbanás tapasztalható, tehát mondjuk gyakorlatilag azt jelenti, hogy az Európai Unió lakossága ennyivel szaporodhat az ország, de említette a Boko Haramot és más szervezeteket Malin és más országokban. A közlemény is egyébként, amelyre hivatkoztunk, megemlíti Agadez, ugyanis ez a fókuszpontja a migrációnak, ami Afrika északi része felé áramlik. Hát és nyilván a terrorizmusról sem lehet elfeledkezni, humanitárius segítségnyújtásról, fejlesztésről beszélünk. A, a terrorizmus is mindig jelen van, ezek a tényezők mind összefüggnek. És végül az olasz kollégám egyetértek azzal, amit mond, és teljes mértékben értem az agályait, vagyis hát a megdöbbenését, nem biztos, hogy azt mondanám, hogy megdöbbenését, de hát igen, azt értem, hogy hogy lehetséges az, hogy ilyen sok szervezet van, és elfogadjuk, hogy ezek az emberek és gyerekek mezítláb ebben a hideg télben itt vannak. Hát én sem értem, nem tudom megmondani, hogy mit lehetne tenni, de hát ez komolyan megdöbbenti az embert, nagyon aggasztó. Megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy ilyen jelenetekre ne kerülhessen sor. Mert azt hiszem, hogy Európa lelkiismeretén ezek a képek súlyos fekete, sötét foltok. Ezt nem lehet megengedni. Nők, gyerekek, fiatalok vannak itt közöttük, hát de mindenki emberi lény, és mindenkit tiszteletbe kell, hogy tartsunk. Hiszen civilizált emberek vagyunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr. Azt hiszem, hogy a kollégák nagyra értékelték azokat a kérdéseket, amelyeket felvetettek. Az elkövetkezendő fél év során nyilván a mi napi rendünkre is fölkerülnek ezek, hogy megpróbáljuk ezeket a humanitárius problémákat megoldani, hiszen emberek húzódnak emögött, és erről nem szabad elfeledkeznünk. Köszönöm szépen! Minden jót kívánok Önöknek, az elnökségnek, az elkövetkezendő fél évre, is partnerek leszünk. Okay, colleagues, if those who are leaving, the people here can um, take their seats again because we do. Kedves kollégák, kérem foglaljanak a kedves kollégák ismételten helyet, mert még van még egy napi rendi pontunk a koordinátorok ülése előtt. Ez pedig nem más, mint egy beszámoló a lakhatásról és fenntartható városfejlesztésről szóló ENSZ Habitat 3 konferencián való részvételről való beszámoló, ez októberben került megrendelésre, és Fruncudik a képviselő vezet a delegációk, még mások is részt vettek a delegáció munkájában, Bogdan Brunon Benta, Kósádám, Ádám, Eleni Teo Kaorusz és Ignacio Corrao. Úgyhogy kérem, akkor tájékoztasson minket erről a misszióról és a jelentésről. Köszönöm, tisztelt elnök asszony a szót. Kedves kollégák, tulajdonképpen szeretnék melegen köszönetet mondani minden résztvevőnek, eh, hogy ebben a fontos témában jelen voltak a Habitát, a lakhatás fejlesztési konferencián. Hölgyeim és uraim, az ENSZ konferenciája, amely a lakatárisra a fenntartható városfejlesztésről szól, nevezetesen a Habitát, október 17-e és 20-a között került megrendezésre Quitóban, Ecuadorban. Majdnem 200 nemzeti delegáció és különböző érintett vett részt rajta. Ahogy önök is tudják, több mint 40 ezer résztvevő volt, de legtöbbjük nyilván Ekvádorból. A konferencia célja az, hogy új globális városfejlesztési programot hozzon a modern történelemben. Az urbanizáció ugyanis nagyon fontos fejlesztő húzóerő volt, és a szegénység csökkent tényezője. Azonban nagyon nagyok a kihívások, a dugó, a levegőszennyezés, a üvegházhatást okozó gázok kibocsátása. Nagyon sok negatívumot sorolhatnánk itt fel, véleményünk szerint. Az urbanizáció lehetőségeket biztosít a gazdasági növekedésre, a szociális, kulturális fejlődésre, a környezetvédelemre is. Mind a kihívások és lehetőségek tervezéssel koordinálhatók a kormányok kezében. Az Európai Unió több mint 40 tagos delegációt küldött, ne, kerül, ne kerüljük össze őket a képviselőkkel, a Krecu képviselő vezetésével, a DEVE és a Regiu szakbizottságok képviseletében különböző főigazgatóságok, főleg a Regió és a DEFCO főigazgatóságok, illetve a Gazdaság és Szociális Bizottság képviselői is részt vettek ezen. Több eszmecserét folytattak a világ vezető személyiségei, állampolgárai közül. Erőteljesen fogalmazták meg a konferencia végén, hogy szükség van a fenntartható városfejlesztési programra. Ezt a konferencia plenárisán fogadták el. 175 bekezdésből áll, amelyet konszenzussal fogadtak el az ENSZ tagjai. Inkluzív, akcióközpontú, tömör dokumentumról van szó, amelynek célja az, hogy az elkövetkezendő 20 év során világszerte támogassa az urbanizációt. Az emberközpontú, szociális szempontból inkluzív, gazdasági szempontból prosperáló, energiahatékony, biztonságos, fenntartható, ellenálló, kompakt, egészséges városok létrehozása célja, bevóva mindenkit, a civil társadalmakat és az alapszervezeteket is. Hölgyeim és uraim! Az EU álláspontja a tárgyások során, amikor az új programot elfogadták, a 2016-os tanácsi májusi konklúziókon alapul, amely prioritásokat tartalmaz az EU és tagállamai számára a habitat témakörben. A cél az, hogy az új programnak azokat az elkötelezettségeket kell tartalmaznia, amelyek a fenntartható fejlődés célkitűzései során fogalmaztak meg, főleg a 11-es cél, hogy inkluzív, biztonságos, ellenálló és fenntarthatóak legyenek a városok. Ez, ehhez kapcsolódnak még egyéb célok is. Az új programnak emberjogi alapúnak kell lennie. Figyelembe kell vennie nagyon sok elvet, amelyeket a legutóbbi nemzetközi konferenciákon fogtattak el, mint például a Párizsi megalapodása az éghajlatváltozásról, illetve az Addis Abebai, amely a fejlődés finanszírozásáról szólt. Az új urbanizációs program tele van csodálatos célokkal. Hogy ezt hogy érjük el, hát ez már fogósabb kérdés. Az intézkedések, amelyek az új programban találhatók, nem kötelezőek, az ENSZ tagállamok számára, és nincs konkrét terv vagy útmutatás sajnálatos módon a végrehajtást illetően sem. Ennek eredményeképpen semmi sem garantálja azt, hogy az új célkitűzéseket el is érik. Azonban itt az Európai Parlamenten múlik, hogy ragaszkodjunk ahhoz minden egyes kínálkozó alkalom során, ehhez a nagyon fontos dokumentumhoz és annak végrehajtásához a tagállamokban. Az új program mindazonáltal a kiotói végrehajtási tervet célozta meg, amely konkrét önkéntes elkötelezettségekből áll, különböző partnerek részéről, akik hozzá kívánnak járulni és megerősíteni a Habitat 3 konferencia eredményét és az új városfejlesztési programot. A végrehajtási jelentés az új tervről négy évenként készül el. Az elsőt az ENSZ közülésének 72. szekcióján 2011. szeptemberében kell majd benyújtani, az idén tehát. Az Európai Parlament delegáció tagjai a konferencián nagyon sok vitán vettek részt és eseményen, nevezetesen azokon, amelyeket a régió, DEFCO és ECO főigazgatóságok szerveztek. Így az Európai Parlament jelenlétét még inkább kiemelték. Sajnálatos módon ezt hangsúlyozni kell, az ENSZ annak ellenére, hogy az európai parlamenti képviselők többször is, többször is kérték, hogy legyen plenárison téma ez a habitát kérdés, lehet nekünk is úgy kellene ö, reagálnunk, ahogy ők tették, majd hogyha az ENSZ képviselőt meghívjuk. A Habitat keretén belül Kitóban Marian van Sting is ott volt, és az ekvadori parlament képviselő Gabriela Rivadeneira is hozzászólt, aki az Európai Parlament képviselőkkel nagyon jó eszmecserét folytatott. Mindkét ülésen a képviselők hasznos információt szereztek a politikai, gazdasági, szociális helyzetről Ekvádorban, különös tekintettel a közelgő választásokra, amelyekre február 19-én kerül sor. Ez lesz az első forduló. Külön utaltak Ekvádor csatlakozására az Európai Unió Kolumbia Peru kereskedelmi megállapodásához, ezt már megszavaztuk a parlamentben. Az EU delegáció nevében szeretném megragadni ezt a lehetőséget, hogy ismételten köszönetet mondjak ennek a missziónak a megszervezéséért, ami nagyon jó példája annak a kiváló munkának, amelyet az EU delegáció végezhet világszerte. Személyesen szeretnék köszönetet mondani a kiváló munkatársaknak, akik kísértek minket, a nagyon jó program szervezésért és a rendkívül hasznos ülésekért. Köszönöm még egyszer, és nem tudom, hogy van-e még kollega, aki szeretne véleményt mondani erről, ha egyetért önnel, elnök asszony. Igen, Nasszió Koráó is jelezte, hogy szeretne valamit mondani. Bogdán az első, utána Ignacio, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, a szót. Köszönet ö, képviselőtársamnak is, a Fruntulita úrnak. Köszönet mindenkinek. Kitóban nagyon hasznos volt ez a részvétel. Olyan kérdésekkel foglalkoztunk ugyanis, amelyek szakbizottságunkhoz tartoznak, fejlődéssel, stb. foglalkoztunk az illegális bevándorlók kérdésével is, illetve a városok helyzetével az ilyen körülmények között. A városok legtöbbször kaotikus módon nőnek. Nincs megfelelő infrastruktúra, nincs megfelelő alapszolgáltatás. Rengeteg a nyomornegyed, ahol minden nyolcadik ö, ember él a világ összlakosságából. Teljesen egyértelmű, hogy javítani kell ezen a helyzeten. Remélem, hogy a konferenciának köszönhetően jobban megértik majd azokat a kihívásokat, amelyekkel szembe kell nézni azoknak az embereknek, akik az ilyen területeken élnek helyi, regionális, nemzeti szinten javítanak majd a helyzetükön, főleg ezekben a, a a városnegyedekben. A konfliktus sújtotta területekhez közel fekvő területek esetében helyi programokra van szükség, mint például Jordániában. Meg kell találni a módját annak, hogy a gyerekek iskolába járhassanak például. Köszönöm szépen tehát. Ignácio. Ignácio Correo. Köszönöm, elnök asszony, egy rövid, röviden szeretnék csak elgondolkodni arról, hogy és beszámolni arról, hogy mi volt a tapasztalatunk Kuitóban, nem ismétlem meg azt, amit már Fonzulik a kollégám elmondott, osztom az által elmondottakat. De azért szeretném még egy-két dologra felhívni a figyelmet. Nem tudom, hogy a kollégák egyetértenek-e velem, akik szintén ott voltak, voltak azért olyan dolgok, amik nem működtek tökéletesen ennek a konferenciának az esetében. Például az egyik dolog az, hogy nagyon kaotikus volt, tehát ugyanaz a káosz, amiről beszéltünk, amire megoldásokat próbáltunk találni, ugyanaz a káosz volt tapasztalható. Tehát ezek a nagyvárosi káosz helyzetek azt hiszem megtapasztalhatóak voltak a konferencián is. Több tucat találkozó zajlott egyszerre, több különböző témáról beszéltek ugyanabban a pillanatban, tehát nehéz volt rendet vágni, úgymond a prioritások között, nehéz volt feliratkozni és részt venni, és nehéz volt úgy lezárni ezt a konferenciát, hogy valami fajta konkrét keret maradjon az emberben, tehát hogy mi az, ami kijött ebből. Szerintem egy picit a szervezésen lehetett volna javítani. Az ENSZ az ilyen átfogó konferenciák szervezésén javíthatna, mert rengeteg dolgot felvetnek, és aztán a végén nem jutnak semmire. Ez, nekem ez volt a benyomásom, nem tudom, hogy a többiek ugyanígy gondolkodtak-e, vagy ugyanezt tapasztalták-e. Köszönöm. Um, thank you. We have people from the European Commission here, Mr on, on Naka, is that right? Onaka úr. Onaka. Jól lehetem a nevét? Kérem szóljon erre a konferenciáról. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenkit köszöntök. Először is köszönetet szeretnék mondani a bizottság delegációjának, illetve a devének, hogy a sűrű program ellenére részt vettek a vitán, amelyet a Digi Régió eh, szervezett, illetve köszönetet szeretnék mondani a jelentés tevőnek a végkövetkeztetéseiért. A bizottság elégedett általában véve az új programmal, a New Urban Agenda-val, Az elfogadott végkövetkeztetések, amelyeket a tanács is elfogadott, ebben tükröződnek. Jelentéstevő munkája is inspirál bennünket a további munkához, ami a megvalósítást illeti. És mindez nagy kihívás nem csak a bizottság számára, hanem a többi ö, tagország számára illetve intézmény számára, valamint a regionális és önkormány, helyi önkormányzatok számára. megvalósítást illetve, mint hogy azt tudják, a bizottság már elkezdett a három önkéntes kötelezettségen dolgozni, amelyeket Kítóban az Európai Unió biztos asszonya, Krecu asszony mutatott be, ami megvalósítását illeti az új városi agendának, az Európai Unió városi agendájának megvalósítása kapcsán az elmúlt évben 8 partnerséget alakítottunk ki, illetve ebben az évben 12 olyan partnerságot, amelynek részei a, az Európai Urban Agenda. Itt a partnerségekben a tagországok képviseltetik magukat, a városi hatóságok, Európai Beruházási Bank, illetve a bizottság is természetesen. És ezek a partnerségek három éven belül növekvési terveket dolgoznak ki, amelyeknek célja a rendet javítása, illetve a jobb finanszírozás elérése. Továbbá a jó gyakorlatok, gyakorlatok tapasztalat csere előmozdítása a helyi önkormányzatok között. Ez egy több szintes kormányzást jelent, helyi szinten, nemzeti szinten és az Európai Unió szintjén is ami a cselekvési terveket illeti, amelyeket ezen partnerségek taglalnak majd. Szeretnénk biztosítani azt, hogy a megvalósításra készített cselekvési tervek minden egyes témát felöleli, mert az Európai Unió vállalja a feladatait, amelyek benne vannak az új agendában is. Számos cél, alcél jelenik itt meg, amelyeket sikerült elfogadni a 2030-as agenda kapcsán. Fontosnak tartjuk a kiegészítő jelleget és a koherenciát a nemzetközi keretek és az európai politikai e, városi fejlődési keret között. Az első cselekvési tervet ebben, ezen a nyáron mutatják be. Összesen négy zsákosi tervre kerül sor, ami pedig a jövő évet illeti, négy további akcióterv lesz, és 2018 végéig elkészül a, az utolsó négy keret, amely tartalmazza a 12 lefektetett célt, illetve igazodik a 2030-as agenda céljaihoz és a városi agenda céljaihoz. A második kötelezettség, amit a bizottság vállalt, technikai jellegű területet érint. Ez egy globális definíció kidolgozása, szigetek definíciójának kidolgozása. Ez a munka, ezt a munkát a DG, főigazgató, DG Régió indította el, és jelentős előrelépésre került sor partnereinkkel, az OECD-vel, illetve a Világbankkal. A közös munka modalitásainak elfogadása érdekében, illetve a világosan rögzített eh, feladat és szerepkörök kapcsán A nem Európai Uniós tagországos statisztikai hivatalait és az európai eh, és az OECD-t is eh, megkeressük, ami a 2017-es évet illeti. Számos kísérleti mérlegű eh, projektet írtunk a Nemzeti Statisztikai Hivatalokkal karöltve, és szeretnénk támaszkodni meglévő nemzeti adatokra, az eredményeket elemezni, illetve 2018-ban áttekintjük e az urbanizáció szintjének definícióját a tesztek eredményei alapján, és 2019-2020-ban konkrét javaslattal állunk majd elő, amely esélyesen szeretnénk elfogadni egyhangulag, és ezt az ENSZ statisztikai hivatalának ajánlásként fogalmazzuk meg az emészeti felkészülés elkezdődött. És ami a díleket illeti, júniusban indulnak el majd a projektjeink. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 5 órakor kezdődik a koordinátorok ülése. Köszönöm szépen. Van-e valakinek hozzá fűzni valója? Én is csak köszönetet szeretnék mondani az összes résztvevőnek, különösen kollégáimnak, akik hozzászóltak a mai vitához, és nagyon fontos, hogy ezt a témát kövessük, illetve foglalkozzunk vele a jövőben is. Holnap 9 órakor találkozunk, és a koordinátorok ülése hamarosan kezdődik.